Colleagues, we would like to now continue our meeting. Item... Kedves kollégák, folytatjuk az ülést 13-as ponttal. Üdvözlöm Romána Vlahutint, az Európai Külügyi Szolgálat összekötetésekért felelős utazó nagykövetét. Dobredem. Vlahutin asszony többször eljött már a szakbizottságunkba, azonban most teljesen más dologgal foglalkozik. Van Hedvedi hát Kolfer kollégánk kezdeményezésére, aki arra kért, hogy az összeköttetés stratégia a ö, napirendünkre kerüljön. Tehát az ő kezdeményezésére válaszolunk. Mivel már 15 percet elvesztegettünk, meg is adom ennek a szót egyből. 10 percbe kérem, hogy foglalja össze a helyzetet, utána pedig lesz 5 percünk, hogy megvitassunk egy-két dolgot. Még egyszer üdvözöljük, és megadom a szót. Köszönöm szépen, nagyon nagy öröm számomra, hogy itt lehetek önök között. Az összekötetettség egy nagyon átfogó téma. Amikor készültem, arra gondoltam, hogy két részre osztom a prezentációmat. Először is általánoságban szeretnék szólni az összekötöttségről, és hogy ez mit jelent az EU külügy, külügyeire, külügyi politi- külpolitikájára nézve és biztonságára nézve, utána pedig megnézzük a Connecting European és stratégiát, és hogy mit is tettünk eddig. Először is felmerül a kérdés, hogy mit jelent az összekötetettség, hiszen sok ember számára sok különböző dolgot jelent, és minden egyes alkalommal próbálok jobb magyarázatot találni. Összességében azonban egy stratégiai koherens és integrált befektetés az infrastruktúrába, és az infrastruktúra fizikai és szabályozó jellegű. És hogyha megnézzük az Európai Uniót, az nagyon jó példa a stratégiai koherens és integrált befektetése, hiszen láthatjuk, hogy milyen befektetések jöttek létre az összekötetettségben. Külpolitika eszközként rendkívül fontos, hiszen a külpolitika nem semleges, hanem értékek, normák és rendeletek előirányozásával jön létre, mint például a szociális védelem, nemek közötti egyenlőség, illetve az európai nézőpont a globális irányításról. Most röviden szeretnék három kulcselemet bemutatni, a kapcsán, hogy az összekötetettség mi hatással van a külpolitikánkra. Az első politikai jellegű. Amikor megnézzük a számokat, és hát jó sok kutatást végeztünk, az Európai Unió a legtöbb globális lista élén áll. Miénk a második GDP, globális szinten, a legkiterjedtebb kereskedelmi kapcsolatokkal rendelkezünk, a legnagyobb működőtőke, és devizeszközök is itt vannak. A fejlesztés terén is jelen áll az EU. Viszont az utóbbi költségvetési időszakban az EU 414 milliárd euró segélyt biztosított A 440 milliárddal szemben viszont a politikai erőkifejtés nem teljesen ugyanaz globális szinten. Vannak olyan operatív és politikai döntések, amelyeket meg kell hozni, hogy létrehozzuk a megfelelő egyensúlyt. A külső összeköttetettség nagyon fontos politikai hatással jár az belső EU-s kohézióra és gazdasági növekedés erre majd később visszatérek. A második elem a biztonság, különösen a gazdasági biztonság, illetve a stratégiai szuverenitás az EU-ban, amely nagyban összefügg az összekötetéssel. Pár dolgot említenék fizikai ö, ö, létesítmények kettős használata, mint például a kikötők, az 5G-ről való vita, az értékláncok helyzete, és a legutóbbi helyzet a koronavírus kapcsán, illetve az ellátás megszakadása nagyon jó példák, hiszen világosan mutatják, hogy ha a helyzet nem áll helyre hamarosan, akkor nagyon komoly gyógyszerhiány jöhet létre, ideértve az antibiotikumokat is, hiszen a generikus gyógyszereket, vesz ezeket Indiában gyártják, és ők pedig a kínai beszállítóktól függenek. Aztán a harmadik elem, ami nagyon fontos számunkra, illetve kívül is, az a gazdasági prosperitás, azon belül és kívül is. A Világbank kutatása szerint minden egyes száz, a GDP minden egyes százaléka, amit befektetnek az infrastruktúrában, ahhoz járul hozzá, hogy 2000-kal növekszik a GDP, és fejlődő országokban 7 százalékkal. Az EU-ban ez azt is jelenti, hogy több piachoz férhetünk hozzá, és az euróövezetben egy, egy és fél százalék pontos növekedése számíthatunk, két és fél százalék pontos növekedése szemben a fejlődő országokban. Ez nagyon nagy lehetőség. Sok a pénz, és az EU-s pénzügyi piacokon 15 trillió euró befektethető. Csak Ázsiában 2030-ra 27 hát trillió eurós befektetésre lesz szükség, és állami finanszírozással ezt nem lehet megoldani, úgyhogy bátorítanunk kell a magánbefektetéseket, és rá kell venni az európai magán feleket, hogy működjön velünk az összekötetésben. Az összekötetettség valódi geopolitikai eszközé válik, és az EU is válaszolt erre a kihívásra. 2019. októberében elfogadta a tanács az összekötetés, mint alapkő című dokumentumot, és elkezdtük megszervezni magunkat az EKSZ-en belül létrejött egy kis csoport és egy szolgálatok közötti munkacsoport is, és átfogóan koordinálunk, és megbeszélést folytatunk a tagállamokkal. Maga a stratégia lefekteti az európai állásfoglalás kulcselemeit, fuvarozás, energia, emberi összekötetettség, a Először is a forrázás terén fizikai infrastruktúrát akarunk építeni, aztán pénzügyi támogatást akarunk biztosítani, és hasonló gondolkodás országokkal és régiókkal partnerséget akarunk létrehozni. Két alapelv, a fenntarthatóság, gazdasági, pénzügyi, szociális és környezeti fenntarthatóság és az egyenlő feltételek. Nagyon sok megbeszélést folytattunk a potenciális kedvezményezett országokkal és üzleti körökkel. A terveinket, a stratégiánkat a megfelelő tudásra ö, akarjuk alapítani, alapozni. Ugyanakkor egy összekötetettségi partnerséget írtunk alá Japánnal, és egy nagyon sikeres összekötetési fórumot tartottunk múlt év szeptemberében, ami nagy meglepetésünkre csak a szociális médiában 11,5 millió embert mozgatott meg. Ez nagyon nagy szám egy EU-s esemény esetén. A végrehajtási munka rámutat arra, hogy hol vannak még hiányosságok, amelyeket kezelnünk kell, és hol vannak potenciálok és kapacitás az EU-n belül, és hogy milyen döntést kell hozni az EU-nak, hogy valódi vezető szerepet tölthessen be az összekötettségben a határon túl is. Ami helyes jogokat illeti, az egyik kulcs problémánk az az össze töredezettség sokat teszünk, de töredezetten a különböző intézményekben, különböző tagállamokban több száz rövidítés van itt, és nem mindig lehet az EU cégérét ráhúzni arra, amit teszünk. Ez nem csak kommunikációs probléma, és nem csak arról van itt szó, hogy nem tudunk megfelelően kommunikálni, hanem ez egy szisztematikus probléma, hiszen nagyon sok ö, oka van ennek, amelyeket próbálunk kezelni az új programozási eszközzel is, ö, illetve a láthatóságon is dolgozunk. Az Európai Uniónak ö, ö, teljes rendszer szemléletre van szüksége, ideértve a tagállamokat is, és a tagállamok globális szinten csak akkor tudnak felépni, együtt, hogyha együtt lépünk fel. Csak az intézmények, vagy csak a tagállamok ezt nem tudják elérni. Egy másik hiányosság az, hogy nem világos a kapcsolat az eszközökkel. Az új MFF javaslat sok pénzt szán az Európai Fentartató Fejlődési Alap Pluszra, és az összeköttetettségre integrált politikai megközelítésként kell utalni. Nincsen központi pénzügyi platformunk sem, ahol is a projektek és a finanszírozás találkozhat egymással. A jelentés ez, ez egy jó megoldás erre, megvitatja a lehetőségeket, de hogyha lenne egy ilyen fórumunk, akkor sokkal világosabbá válhatna, hogy mit is teszünk az összekötetettség terén. Végül pedig egyértelmű politikai ö, akaratot kell létrehoznunk az EU-ban, hogy sokkal hatékonyabb lehessen az EU a geopolitikai szinten, és hiteles megoldásokat tudjon nyújtani, különösen tekintettel fenntartatóságra és az egyenlő feltételekre. Nagyon hasznos ez a politikai eszköz, ez egy pozitív agenda, lehetővé teszi, hogy a partnerekkel tárgyaljunk különböző szinteken és előrelépést hozzunk létre. Az európai ö, ajánlatra nagyon nagy szükség van, ezt várják is, de koherensnek, integrálnak, fókuszáltnak és felhasználóbarátnak kell lennie. Ez egy kiváló lehetőség erre, és szerintem mindent meg kell tennünk, hogy megragadjuk. Ambassador Vlahutin. Köszönöm szépen, Vlahutin. Nagykövetnek az információkat, most pedig megadom a szót azoknak a kollégáknak, akik szeretnének részt venni a vitában. Említette az EU képességét, hogy illetve azt a jellemzőjét, hogy mennyi akronima, mennyi rövidítés van itt, és hát nem mindenki érti ezeket. Én mindig is támogattam azt, hogy legalább egy évre tiltsuk be az új rövidítések létrehozását, mert már nevetséges, hogy hány rövidítésünk van. Az NDICI a legjobb példa erre. Még azt se tudjuk, hogy hogyan kell kiejteni a saját rövidítéseinket a, ezen a termen kívül, az elkezdem, vagy a Berlemonton kívül, gyakorlatilag senki sem tudja, hogy az NDC mi is lehet. Bárhogy is, szeretném megadni a szót a kollégáknak, akik jelezték a feszelési szándékukat, a kibőtett bűrőben Vitikófa úr az első. Köszönöm szépen! elnök úr, és köszönöm szépen Vlahutin nagykövet a prezentációt. Örülök annak, hogy az AFED szakbizottságban tárgyalunk erről a kérdésről, mert azt hiszem, hogy a saját geopolitikai ambíciónk, amelyet szerintem osztunk a bizottsággal, az összekött befektetési stratégia a kevés hatásos eszközök egyike lehet, hogyha ezt megfelelően kihasználjuk. Arra kellene, hogy bátorítson minket, hogy tovább vigyük az agendánkat. Amikor is azt látjuk, hogy máshol nagy érdeklődéssel követik. Az Egyesült Államok például erősen érdeklődik az együttműködés iránt. Lehetséges együttműködés mechanizmust keresnek az ő Blue Dot hálózatuk és a mi összeköttetési stratégián között, ahogy Rahutin asszony is mondta, Japán aláírt velünk egy megállapodást, és ha jól tudom, Dél-Korea is örömmel követi a példáját és azt láthattuk, hogy az ázsiai országok is érdeklődnek. Úgyhogy ez világosan tükrözi azt, hogy milyen elvárásokat fogalmaznak meg az irányunkban, és szerintem minden tőlünk hogy meg kell tennünk, hogy teljesítsük azokat az ígéreteket, amelyeket tettünk, amikor is papírra vetettük az összeköttetettségi stratégiát. Emlékszem egy beszélgetésre, amely nemrég zajlott az indonéz pénzügyminiszter részvételével. Megkérdezték tőle, hogy mit gondol Kína Belt and Road stratégiájáról. Ő azt mondta, hogy hát mondjanak egy alternatívát, és elmondom. És szerintem ez egy nagyon beszédes válasz hiszen ez nem csak Indonéziára igaz. Hogyha meg tudjuk valósítani ezt az összeköttetési stratégiát a gyakorlatban is, akkor nagyon nagy lehetőséggel előttünk, hiszen együtt tudunk működni a partnereinkkel, nem csak Kelet-Ázsiában, ahogy ugye Japán példát említették, hanem Afrikával is. Azt mondanám, hogy vannak olyan prioritások, illetve olyan prioritásokkal kapcsolatos problémák, amelyeket még kezelnünk kell, hogy a stratégia megfelelően működhessen. Az egyik a pénz megfelelő felhasználása, és említették, hogy az MFF keretén belül ügyenünk kell arra, hogy, hogy elveszük az egész koncepciót, mert akkor elvesztjük a játékot is. Nem csak arról van szó azonban, hogy pénzt biztosítunk bizonyos költségvetési tételek esetén, hanem hogy egy percens eszközt hozzunk létre például a fennbefektetés garancia alap, mint eszköz, amelyet bizonyos régiókban alkalmazunk, de mindez ideig Ázsiában nem került alkalmazásra. És nagyon jó lenne, hogyha ezt az eszközt ki lehetne terjeszteni az ázsiai országokra is. Azt is elmondanám, hogy szerintem bátorítani kellene a, ö, az IB-t, vagy az Mm, vagy más szereplőket is, hogy befektessenek a, a, akik befektetnek az állami infrastruktúrába. Nagyon jó, nagyon energetikus munkát végez jelenleg az összeköttetettségi csapat, de sokkal látható támogatásra van szükségünk az Európai Intézmények krémjétől. vagy az elnök alájász magára, vagy pedig kellene neveznie az egyik uh, alelnököt, hogy um, vállaljon felelősséget ezért a menetrendért, hiszen ez egy átfogó, nagyon fontos menetrend, és uh, nagyon sok rejtett és világos uh, ellentmondás is van az intézményeinken belül, különösen bizonyos DJ-k között, a geopolitikai programot illetően, hogy koordinált erőfeszítés kell, mégpedig az intézmények tetejéről, hogy megfeleljen a stratégia. Szerintem nagyon nagy kár lenne, és elvesztegetnénk a geopolitikai ambícióinkat, hogyha ezt nem sikerülne elindítani. És láthattuk, hogy múlt év szeptemberében, hogy mennyi érdeklődés övezi a stratégiát, de mindez elmúlthat, hogyha azt a jelet küldjük, hogy hát az EU megint csak papíron megfogalmazott egy jó tervet, de nem sikerült végrehajtania. Akkor így ez egy újabb elvesztegetett lehetőség lenne. Én azonban azt remélem, hogy együtt tudunk dolgozni, hogy ezt megváltoztassuk, és ez ne így legyen. Köszönöm. Anna, köszönöm. Butikofer, Anna Fotiga, EKR. Köszönöm. Köszönöm, nagy követasszony a bemutatót. Köszönöm szépen Bütikó felúrnak is a kezdeményezését. Rengeteg aspektusa van ennek a konnektivitásnak, mint témának, és ez nyilvánvalóan nagyon különleges figyelmet követel, függetlenül attól, hogy milyenek a meglévő szakpolitikáink ezen a területen. Itt most nem túl régen történt, egy néhány évvel ezelőtt, azt hiszem, amikor repülővel akartam elmenti, elmenni Helsinkiből Szófiába. Egy egész napomba került ez az utazás, és nem voltak késések. Vagyis igen, ez nagyon érdekes volt, vagy egy további példa. Valóban rá kell, hogy mutasson ez is arra, hogy a kapcsolódásaink jobbak legyenek a kontinens különböző részei között, és hát más kontinens, kontinensek felé is. Két aspektus szeretnék kiragadni, ami szerintem fontos. Ugye a japán kapcsolat lenne nagyon fontos. Úgy gondolom, hogy ennek a fontosságát hangsúlyozni kell, és a repülés szabadsága azt hiszem fontos, az utazás szabadsága, vagy további fontos. A másik pedig az Afrika stratégia elfogadása. Nem sokára meg kell, hogy történjen. Azt hiszem március elején a testület, az Európai Bizottság elindul ezen az úton, és akkor számos területen ezt meg kell valósítani. Emlékeztetni kell arra, hogy a közlekedési infrastruktúra ott bizony rendkívül széteső, rendkívül maradt már csak a fővárosok kapcsolata területén sem, tehát városok és tengerpartok kapcsolata nem adott, és azt kell látni, hogy nincs lehetőség helyenként arra, hogy, hogy az integrációt erősítsük az afrikai piacokon. Minden esetre érdemes végig gondolni ezt a regionalizációt a kelet-afrikai országokban is, de nyilvánvaló, hát az adott akadály, hogy a közlekedés nem működik, és a kapcsolatok nem működnek. Köszönöm szépen Anna Fotigának. További hozzászólás a tagok részéről. Nincs ilyen, Vahutyin asszony. Köszönöm. Bütikófer úr. Sajnos a mikrofon kikapcsolódott. Elnézést. Említette a kvótát, ez egy olyan, nagyon gyakran halljuk ezt a tárgyaló partnerek részéről, a fejlődő országokból a kvótákat. Hasonló vitákat folytattam Közép-Ázsiában is, egyszerűen azért, mert ez a stratégia Európa-Ázsia között működik az egész területen, a keleti szomszédságot érinti Közép-Ázsiát, a Nyugat-Balkán, stb. Vagyis rendkívül fontos számunkra, hogy egy alternatív ajánlatot dolgozzunk ki, amely nem csak pénzügyi szempontból szolíd, hanem érthető is fókuszált is, tehát az interkonnektivitás esetében itt bizonyos méretgazdaságosra szükség van. Tehát ahhoz, hogy változás történjen, a méretek, a mennyiségek fontosak, ezért rendkívül fontos ez a regionális szinten is. Aztán Más partnereket, lehetőséget is említett, szeretném elmondani, India igencsak érdeklődik, a konnektivitás kialakítása van velünk, óriási lehetőség India, és nyilvánvalóan ezt figyelemmel kísérjük, ASEAN, mint régió, megint csak óriási lehetőség, számos cégünk dolgozik ott, ezt koherens módon kell megcsinálni, a standardek, a szabályozási keretek kialakítása fontos, hogyha infrastruktúrális beruházásokról van szó, mert ezt tesz bennünket versenyképessé, az üzleti képviselőinket ezt teszi és ezért a standardek szintjét megfelelően kell kialakítani. Ez a mi versenyelőnyünk, ez a fenntarthatóság témája is előtérbe kerül. Ezeket a projekteket így tudjuk megőrizni. A Blue Dot Network témája, az Egyesült Államokkal tárgyalunk, a tanúsítványok kiállítása rendkívül fontos az infrastruktúrális területen is Japánnal is dolgozunk azon, hogy a megállapodást végrehajtsuk, ami most új, ahogyan Japánnal bánunk, öt régiót határoztunk meg, ahol közösen lépünk fel Nyugat-Balkán, keleti partnerség, Közép-Ázsia, Csendes-óceáni térség és Afrika, ahol vannak közös érdekeink és amit újra hangsúlyozni szeretnék, rendkívül fontos nekünk, hogy a magánberuházásokat is ösztönözzük. No, a magántőkére van szükség, magán tőkésekre van szükség, akik ezt a tőkét kezelni tudják, és egy sor olyan üzleti fél van, akik látják, hogy mi a tét, 69% a, németeknek, a német beruházáknak nem Japánban azért megy, hogy külföldön, harmadik piacokon lépjenek fel közös vállalkozások keretében, és nem csak a japán piac mennek oda a németek. Ez egy jó modell szerintem, amit érdemes nyomon követni más területeken is. Rendben van. Köszönöm szépen további hozzászólás. Ha nincs, akkor köszönöm szépen nagykövet asszony, köszönöm, hogy eljött. Az EU konnektivitási stratégiáját nyomon követjük. Örülünk, hogy egy első ö, ismeretanyag átadása sor került. A következő pontunk ö, a tervek szerint 16.45-kor kezdődik. Ami azt is jelenti, hogy egy 10 percünk van és gondolom egy néhány spanyol anyanyelvű kollégát üdvözölhetek majd a venezuelai vita kapcsán. Buenos tardes. Jó napot mindenkinek. Folytassuk az AFET ülésünket. A napirend utolsó pontja az EKS részvételével egy eszmecsere a venezuelai helyzetről. Veronik Lorenzo, a vendégünk, aki a dél-amerikai osztályt vesz, vezeti az EKS-ben. E, miért is tűztük ezt a napi rendünkre? A választások után, amikor Guaidó urat megválasztották a Nemzeti Tanács elnökévé, Nemzetgyűlés elnökévé, úgy tűnik, hogy a helyzet e, nehezen alakul. Úgy tűnik, hogy a helyzet továbbra is egyre nehezebbé válik. Ebben az összefüggésben szeretném hangsúlyozni, hogy az Európai Parlament Juan guaidó támogatja és ismeri el a nemzetgyűlés elnökeként, legitim elnökeként, és a venezuelai köztársaság elnöke is. Ő az alkotmányuk 253. cikke érdekében. David Bisley úr ma itt járt az világ élelmezési program, programjából, és nagyon súlyos válság alakult ki ebben az országban, az egyik legdrámaibb talán az egész világon jelenleg. Lorenzo asszony, örülök, hogy eljött az ülésünkre. Örülök, hogy beszámol nekünk a politikai és humanitárius helyzetről Venezuelában, és meg is adom a szót. Köszönöm szépen, köszönöm a lehetőséget is, hogy új információkkal szolgálhassatok. Az néhány hónappal ezelőtt legutoljára, amikor találkoztunk, azóta sokat változott a helyzet. A tárgyalások tere szűkült, a gazdasági, szociális, társadalmi, humanitárius hatások ennek következtében súlyosak. Hogyha a régió stabilitásáról beszélünk időközben ez a tét. Egy kritikus útelágazáshoz érkeztünk. Most egy néhány szót szólnék az emberekre gyakorolt hatásról. Ismerjük a számokat. 12 millió venezuelai szorul a humanitárius támogatásra. A lakosság majdnem 90% a szegénység küszöbb alatt él, és konzervatív becslések szerint is 6,7 millió ember alul táplált. Ez több mint 20% a, a lakosságnak és a gyerekek több mint 50% nem jár munkához. 5000 ember hagyja el az országot nap mint nap, és az ENSZ azt mondja a menekültügyi biztonsága, hogy az 5 milliós határt is átléptük, akik a migránsok és menekültek, a tényleges számok valószínűleg még magasabbak. Ez nagyon súlyos politikai intézményi problémák vannak, a demokráciát alásták, az mint ahogy a jogállamiságot is. Nem gondolhatjuk semmiképpen, hogy a masszív mm, venezuelai menekült áradat abban marad, egyszerűen a szociális szolgáltatások, élelmiszer hiányzik, mindenek előtt a gyerekek állapotos anyák esetében súlyos ez, de elmondhatjuk ugyan ezt a hiányt a víz esetében és mindenféle védelem esetében. Itt az emberi jogokról is beszélnünk kell. Bachelé, Michel Bachelé hivatkozott arra, hogy nagyon súlyos a helyzet. Az emberi jogi tanács tagja Venezuela, és az ő feladata lenne, hogy az emberi jogok védelmében élenjáró szerepet játszon, és erre ügyeljen megfelelő eljárásokon keresztül. Ez tartalmazza azt is, hogy, hogy lehetővé tegyük, hogy az ONHCR fellépjen Venezuelában, de hát erre nincs lehetőség, és mi nem adták meg a lehetőséget, hogy hozzáférjenek, de bizonyos lehetőségek azért mégis adottak például börtönök meglátogatásában, ami a politika helyzet illeti, itt is láthatjuk, hogy az elmúlt hónapokban romlott a helyzet meleg. Január 5-én a rezsim a nemzetgyűlést kívánta ellenőrzés alá vonni, a nemzetgyűlés tagjaira nyomás meglehetősen növekedett az elmúlt hetekben mindenek előtt bizonyos jogokat kollektivizáltak és instrumentalizáltak, és letartóztatták az elnök közvetlen munkatársait, sőt családtagjait is. Ez nyilván beszűkíti a tárgyalások lehetőségét. Most el kell kerülnünk, hogy visszafordíthatatlan folyamatok történjenek, mert ez lehetetlené teszi a tárgyalásos megoldást polarizálódik a helyzet, és egyre bonyolultabbá válik, de koncentráltan fel kell, lép, kell fellépnünk, és adott esetben eh, talán nyílik egy apró lehetőség 2020-ban a parlamenti választások útján. Ez egy inkluzív megállapodás kell, hogy legyen. Hitelesé kell tenni ezeket a választásokat, például oly módon, hogy hiteles eh, ellenőrzési mechanizmus kell kialakítani egy megfelelő hatóság útján, és a, és minimális feltételekben meg kell állapodni. Erre még van lehetőség, az EU bátorít erre egyébként, erre ösztönözne a venezuelai érintetteket és a nemzetközi közösséget is erősítjük, erősítjük a fáradozásainkat, hogy egy koherens nemzetközi meg, megközelítés működjön, hogy tényleg a választások megfelelő keretek között folyanak, és a megbízottunk ott van a régióban, és egy esetleges diplomáciai megoldás irányába lép tovább. Reglézius asszony elmegy Karakaszba is a következő hetekben hogy mm, kezelje ezt a kérdést. A, a venezueliak kezében a megoldás természetesen ez kell, hogy legyen a cél, de mindenképpen szükség van a nemzetközi közösség támogatására, hogy visszatérjenek a demokráciára és az alkotmányos rendhez. A legnagyobb eszköz, ami a kezünkben, az e egysége ebben a kérdésben hogyha elbuknak ezek a fáradozások, és, és egyoldalú lépéseket tesz a rezsim, ezzel nem csak elveszíti a legitimitásra vonatkozó esélyét, hanem Venezuela egyre inkább eltávolodik a tárgyalálós megoldástól. Attól tartunk, hogy egy ilyen megoldás a következő hónapokban lehetővé tenni a választásokat. Persze megfelelő módon nyomást kell gyakorolni, és a tárgyalásokat tekintve, és jó hiszeműen kell közelíteni a kérdéshez, mint tudják, a célzott intézkedéseink vannak, és úgy gondolom, hogy érezhető, ére, észszerű haladást kell elérni, ez a mi célkitűzésünk. Az EU továbbra is aktív ezen a területen, a humanitárius támogatásban és a migrációs válság kezelésében mindeddig 2018 óta több mint 170 millió eurót fordítottunk, csak Venezuelán belül is a régióban ilyen célokra a a válság az egyik legfontosabb napi rendi pontunk, az egyik legfontosabb prioritásunk itt a régióban, de Európa viszont nem eléggé figyel erre, és azt kell, hogy mondjam, hogy túlságosan alul finanszorozott a támogatás. 2020-ra, ami az igényeket illeti, 1,3 milliárd dollárról beszélünk, amire szükség lenne. A finanszírozás 0%-a került át a gyakorlatba pillanatnyilag. Amerikai földrészen a legnagyobb számban menekülnek az emberek. Összehasonlítható a szíriai helyzettel, a migránsok helyzete és menekültek helyzete más latin-amerikai és karibi országokban. 173 ezerről 2015-ben 4 millióra nőtt 2019. decemberére a humanitárius fellépés lehetőségei súlyosak, különböző okai vannak ennek mindenek előtt, a nemzetközi civil szervezetek munkáját nehezítik meg, bár azt kell, hogy mondjam, a nemzetközi kapcsolattartó csoport, amely humanitárius területen dolgozik, némi javulást hozott magával a hozzáférésben a szolidaritási konferenc, amit októberben tartottak, elismerte, hogy a helyzet romlik, és elismerte azokat a fáradozásokat, amelyeket a fogadó országok tesznek. Ezért szükség van egy megfelelő koordinált fellépésre, megfelelő növelésre van szükség a finanszírozásban, és 2020 első felében eh, sor kerülhet egy donor konferenciára. Az ENSZ ügynökségek és az EU tagállamok eh, a következő lépéseket eh, összehangolják majd. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm. Most pedig vitára is van idő mennyi egy 30 45 percig van szó, tehát Michael Galler, Milan Mon, Caca Gyérosz úr, López Hill, Mato, Xavi López, Permantes kért szót. Van-e még valami? Zselena Zofka, Wallis úr, és eh, Fotiga asszony is, eh, Sánchez Amor. Hm. Jó, akkor lépésről lépésre haladunk eh, a frakciók mentén. Gáler úr a néppárt nevében. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a friss információt, tényleg nyomasztó, amit hallottunk, a számokat, a tényeket tekintve rettenetes a helyzet. Több mint 5 millió hontalan az országon kívül, és milliókról van szó az országon belül is, mint ahogy hallottuk, rettenetes körülmények között élnek oda-haza. Ezt kell, hogy mondjam, hogy tényleg eh, foglalkoznunk kell azzal, hogyan tudjuk támogatni a megoldást, eh, amit eh, azok készítenek elő, akik közelebb vannak ezen eseményhez ami fontos, az a mi intézkedésünkben az az, hogy ezeket alkalmazzák egyáltalán. És azt szeretném, hogy mindenki álljon be ezek mögé. A kérdésem, tisztában vannak-e azzal a tényel, hogy az a hölgy, aki alelnöke Maduro úr szerint, Deltia Rodriguez pillanatnyilag tra, madridi tranziton szállt le, és aztán tovább repült, még találkozott is egy spanyol miniszterrel. Persze nem ellenőriztem le, hogy ez igaz-e, hogy egyáltalán kivették a bőröndöket és többi, De mindesetre ott maradt. Úgy gondolják, hogy ez az intézkedéseinket aláássa. Abban bízom egyébként, hogy az egységünk az nem esik szét ilyen kétoldalú fellépések miatt. Ehhez tudná valamit mondani, és ilyen összefüggésben érdemes lenne megnézni, mert van egy tanácsi munkacsoport is, amelyik a relax szankciók ügyében ül össze, és ott ellenőrzik, hogy a különböző országoknál, vagy Ukrajnában, vagy Venezuelában hogyan tartják be ezeket. Ez egy olyan ügy, ami hát a sajtóban is fel, még nem merült fel, de a kérdés az, hogy mit tehetünk mi, hogy elkerüljük azt, hogy rossz üzeneteket küldünk Maduro úr felé, Spanyolország legyen az utolsó ország, amely két értelmű jelzéseket küld ezen rezsimnek, mert azt gondolom, hogy romlik a helyzet ezek után. És az EU nem igazán törődik azzal, ami történik. Xavi López parancsoljon. Muchísimas gracias, uh, presidente. Bueno, primero lugar, agradecer a... Köszönöm, elnök úr. Először is szívből köszönöm azoknak, akik ma eljöttek, hogy tájékoztassanak bennünket ezekről a sajnálatos dolgokról, hogy hogy áll a helyzet, és hogy elmondják nekünk azt, hogy az Európai Unió milyen módon tudja kezelni ezeket a nagyon súlyos történéseket, és amely e, tényleg e, nagyon éles humanitárius helyzetet alakítottak ki, és e, ez az egész régióra is egyébként hatalmas nagy kihatással van. Vagyis hatalmas igény áll fenn a polgárok részéről arra nézve, hogy ezeket a nagyon összetett kérdéseket, amelyek ugye az ellátási problémákat is érintik, megoldjuk. És itt több millió venezuelai polgárról van szó, és egyébként sokan már Ecuadorban, Kolumbiában, Peruban, külföldön és más országokban is természetesen érintettek ebben, hiszen migránsokat és menekülteket kell, hogy befogadjanak emiatt. Szeretnék tehát néhány általános megjegyzést elmondani a mai eszmecserével kapcsolatban. Először is, ami teljesen világos, hogy újra és újra nagyon lelkesen beszélünk szenvedélyesen Venezuelára, hiszen Venezuelában valóban a helyzet borzasztóan kiélesedett. Ez valóban így van. Tehát tíz állásfoglalást és több eszmecserét is végig lefolytattunk, és ez tényleg egy nagyon fontos kérdés, de mi itt, mint európai parlamenti képviselők, ugye feltennénk most már a kérdést, hogy változtat ez valamit a helyzeten? Történik valami ez, ez miatt, hogy mi itt ennyit beszélünk erről, mert úgy tűnik, hogy nem történik semmi ott a helyszínen, és ezért is, hogyha megnézzük az egyes tagállamokban zajló politikai tevékenységet, akkor én azért a kétségeimet kell, hogy kifejezzem azt illetően, hogy itt valami történik. Egy nagyszerű dolog egyébként, hogy kérdéseket teszünk fel, meg eszmecserét folytatunk, de azért én mégiscsak feltenném a kérdést, hogy ez nem lehet, hogy csak egy egyélű kar, tehát hogy nem biztos, hogy ezzel valamit el fogunk érni, hiszen itt már beszéltünk arról, hogy egységesen kell fellépnünk, ami nyilván nagyon fontos dolog, de én azt gondolom, hogy azért már vizsgálnunk kell a hatásokat is, és ezért feltenném a kérdést, hogy valóban minnyáján aktívan, proaktívan teszünk ebben az ügyben, és hát hallottuk most például Madriddal kapcsolatban ezeket a kérdéseket, hát hogyan áll a tagállamok részéről a hozzáállás ezzel kapcsolatban. Ugye a bizottság is elmondta, ugye az Európai Bizottság itt sok eszmecserén részt vesz. Tehát a kérdésem az, hogy valóban van itt egy egységes összefogott hozzáállás ehhez a kérdéshez Venezuelával kapcsolatban? Mert ez nagyon fontos. Ugye tudjuk a humanitárius helyzetet, ismerjük, tudjuk, hogy meg, megtörténik majd ez a konferencia ezzel kapcsolatban, ez rettentően fontos, és rettentő fontos, hogy az Európai Parlament gondoskodjon arról, hogy jobban látható legyen, megjelenjen kifelé ez az esemény. Igen, rögtön befejezem. És valóban itt az a fontos, hogy az Európai Uniónak az összes tagállama fogadja el ezt az álláspontot, és nyomást kell gyakorolnunk nemzetközi szinten is, annak érdekében, hogy valóban most már eredményeket sikerüljön elérni. És azt gondolom, hogy ebben a rettentően nehéz helyzetben most már politikai eredményeket kell elérnünk. Köszönöm. Uh, no request. Köszönöm szépen. A Rinyó és az ID és az zöldek nem kérték a szót, úgyhogy Anna Fatiga következik az LK részéről. Ma délelőtt Fatiga asszony ragaszkodott hozzá, hogy a koordinátor kapja meg először a szót, most pedig az ellenkezőjét mondja. Igen, uram, a frakció dönt arról, hogy kiszólaljon fel, és Tartóra mi megegyeztünk abban, hogy most ő szólal fel. Értem én, de nem túl konzisztens, amit mondanak. Köszönöm, nagyon kedves, hogy figyelmeztet erre, de döntöttünk. Nem, ne oktasson ki, kérem. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, valóban én is csak így hallgattam ezt a borzalmas helyzetet, amit itt már 20 év Chávez politika, szocializmus után kialakult ebben az országban, és úgy tűnik, hogy a helyzet csak folyamatosan romlik. És mindez ugye Kuba támogatásával is történik, de hát azt gondoljuk, hogy ez talán az egyik legerőszakosabb rezsim, amely jelen pillanatban ott jelen van, hiszen saját lakosságát is leöli, és gyakorlatilag ahhoz vezet ez az egész politika, hogy rengetegen hagyják el az országot, és holott nincsen háború az országban, többen hagyják el az országot, mint Szíriát. Több mint 30 ezer ember már meg is halt, akiket meggyilkoltak ebben a helyzetben. Tehát ez egy borzalom, ami ott történik. És Természetesen ez egy, ennek, ez valakinek felelősséget kell ezért vállalni, és ez a Maduro rezsim, ez egy még nem került megfelelő módon szankcionálásra az, ami történt. Tehát nem cselekszünk itt megfelelő súlyjal. És most olyan helyzet előtt állunk, ami már valóban rettenetes, hiszen azt látjuk, hogy Spanyolországban már időközben lassan már a, a kormányhoz is bekerült ez a rezsim, tehát a spanyol támogatással. Tehát itt vigyáznunk kell arra, hogy ez egy tragédiához is vezethet. Nem szabad, hogy mi is résztvevőként európai révén részt vegyünk ebben, és hogy megosszon bennünket ez a kérdés, hiszen Sánchez Spanyolországban megtagadta azt, hogy találkozom Guaidóval, és ez azt gondolom, hogy ez olyan helyzet, hogyha valaki, aki titokban más kormány képviselőkkel is akár találkozott a régióból, holott tudja azt, hogy ezek rettenetes büntetteket hajtottak végre Venezuelában, tehát hogy, és hogy ezek találkoznak a spanyol kormány képviselőivel, ez valóban azt gondolom, hogy itt valóban megosztott véleményekhez vezet. Tehát azt gondolom, hogy itt Spanyolország részéről azt kell, hogy mondjuk, hogy ez nem helyes, tehát nagyon fontos nyomást kell gyakorolni a szocialista pártra, hiszen itt valóban kapcsolatok állhatnak még fent, és például Zapatero, a nagykövet, is úgy tűnik, hogy valamiféle titkos kapcsolatokat ápol még, amiket persze megpróbál titokban tartani, de azt gondolom, hogy itt valamiféle európai kormány hagyja magát Venezuela részéről megzsarolni, és a venezuelai rezsim részéről megzsarolni. És én ezt azt kell, hogy mondjam, hogy na ez a diagnózis, ez valóban egészen szörnyű. Wallace. Köszönöm szépen, Wallace kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönjük szépen a prezentációt, asszonyom. Nagyon ö, sötét képet fest a venezuelai helyzetről, és hát a dolgok valóban problematikusak. Már egy ideje. Tavaly egy hetet ott töltöttem, és nagyon nehézkesnek láttam a helyzetet sok, embernek, sok ember számára. Elmondta hozzászólásában, hogy a megoldás csak a venezuelaiaktól jöhet, miközben a nemzetközi közösségnek segítenie kell ön szerint. Én azt mondanám, hogy nem hiszem, hogy az európai közösség nagyon segítőkész lett volna. Sőt, szerintem nagyon nagy hiba volt, hogy elismertük Guaidót elnöknek. Az USA késztetett erre. kinevezték 12 hónapra a közgyűlés elnökének, de most már valaki helyett, helyettesítő jobb oldalról. Sosem volt megválasztott elnök. Ez teljes mértékben megszegi a nemzetközi jogszabályokat, hogy elismerjük Venezuela elnökének, mikor sohasem választották meg elnöknek. Talán a prezentációban nem maradtam róla, de nem hallottam. A szankció szó említését lehet, hogy csak én nem hallottam. A venezuelai problémák figyelembevételével rá kell mutatni, hogy az amerikai szankciókhoz kapcsolódik ez a borzasztó helyzet leginkább. Az amerikai kerülfeszítéseket tettek, mióta Csevez hatalomra került, hogy ö, elvegyék a kormány hatalmát, és a jelenlegi kormány hatalmát sikeresen aláássák a szankcióikkal. De ezek a szankciók az embereket ö, bántják, nem pedig Madurót. Nem gondolja ön azt, hogy Európának segítenek ellen szankciók feloldásában. Nem gondolja el, hogy a venezuelai kormányal kell együttműködni, hogy megpróbáljuk megoldani ezt a nagyon nehéz helyzetet, hiszen amivel eddig próbálkoztak, az nem működött. És tudom, hogy jó pár ö, emberi jogi ö, intézmény aggódik, és kifejezte azt, hogy ö, nem tartották ö, nem vették figyelembe a nemzetközi jogot ebben a helyzetben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Wallace úr. Szokov asszony következik az EPP-től a második körben. Kérem, hogy két-három perc alatt tegyék meg hozzászólásaikat. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány évvel ezelőtt a venezuelai ellenzéket ö, támogattuk, de azt halljuk, hogy nagyon nehéz a helyzet most Venezuelában, ahol ö, naponta megsértik az emberi jogokat. Az EU szankciókhoz vezetett be a kormánya szemben. Milyen intézkedéseket hoz az EKS, a, ahogy informálja a kormányt az, a jogsértésekről? Barász repülőtéren időt a Sánchez asszony, és erre nem lett volna lehetőség. Tehát informáljuk a kormányt a szankciók megsértéséről, és milyen lépéseket tesznek ez ellen. Köszönöm. Köszönöm szépen. Sánchez kolléga. Información. Köszönöm szépen hogy elmondták ezeket az információkat, és úgy tűnik, hogy nem nagyon találom kiutat ebből a helyzetből, és most pedig talán az új bizottság megtalál egy objektív kiutat találni, hát itt annyi rengeteg ö, szemszögöt kell figyelembe venni, ez egy borzasztóan elrontott politikai helyzetnek tűnik, és nagyon gyakran az a kérdés is felmerül, hogy ezek a kérdések, ezek belpolitikai kérdésekkel is összefüggnek. Tehát egy Herz is elmondta, hogy természetesen, hogyha titkokban is, de néhány állam ugye titokban, de ennek ellenére ezek belpolitikai ügyekkel is összefüggő kérdések, tehát itt rettentő fontos, hogy egységes kritériumokat kell ezeken a területeken alkalmaznunk. Jó néhányan szankciókat említettek, de én azt gondolom, a szankciók azok állami, államjogi eszközök, és ezért a kérdés az az, hogy minden kormány fogja magát tartani ezekhez a szankciókhoz, mert hiszen ezeket majd a nemzeti parlamenteknek is el kell fogadniuk, és nem itt, ebben a parlamentben kell ezekről majd szavazni. Tehát itt gyakorlatilag azért kétségek merülnek fel Venezuela őszintességét, becsületességét illetően, amit belpolitikai célokra használnak föl némelyek, ami pedig hát valóban egyáltalán nem segít Venezuelán sem, illetve valóban egy nagyon becstelen dolog. Tehát Vecsfál úr nagyon fantázia dúsan elmondta, hogy itt zajlott állítólag az én országom egyik miniszterével egy találkozó, és hogy a szocialista kormányok ezt a önkényuralmakat támogatják. Hát azért elnézés, de azért mi azért vagyunk most itt, hogy Venezuela irántai agályainkat adjunk hangot, és nem pedig azért, hogy kihasználjuk ezt a helyzetet, hogy a spanyol kormány ellen forduljunk. A spanyol kormány eddig mindig is tartotta magát az Európai Unión belül a megállapodásokhoz, és mindig igyekezett diplomáciai kríziseket, válságú helyzeteket elkerülni. Köszönöm szépen, Fatiga asszony. Köszönöm, elnök úr. Maduro elnök és az elődje egy olyan országot, ami egy potenciális paradicsom volt, hatalmas természeti erőforrásokkal, jó klímával, képzett munkaerővel, tönkretett. És az egyik legnagyobb humanitáris válság jött létre a Földön. Szeretnék, szeretném emlékeztetni a kollégáimat, hogy a nemzetközi közösség, amikor is a nemzetközi jogról beszélünk, hatalmas fenntartásokkal élt, ami a szabad választásokat illeti, és, és a Szaharov díjjal kapcsolatban is, amit a parlamenti ellenzéknek adtak. Szolidaritást akartunk mutatni azok felé, akik a venezuelai társadalmat képviselik, és akiket napi szinten megfélemlítenek, mint Guaido urat is. A nagykövet asszony mondta, hogy elég nyilvánvaló, hogy a közeli családtagjait megfélemlítették. Szerettem volna feltenni egy kérdést. Figyelembe véve a Maduro rezsim általi nyomásgyakorlást, milyen szintű Guaidó támogatása illetve a külső szereplők mennyire vannak jelen Venezuelában. Tudjuk, hogy az oroszok ott voltak, az ő jelenlétük még mindig látható. Köszönöm szépen. Now we come to... Most pedig az utolsó hozzászóló, megint csak a néppárt nevében, Milan Mon. Köszönöm szépen, elnök úr! és Köszönöm szépen a külügyi szolgálat által elmondott információkat, amely Venezuelának a humanitárius helyzetére is utalt, ami valóban nagyon sajnálatos. Hát ezt a kormány, a korrupció és az alapjogok korlátozása okozza. Tehát én azt gondolom, hogy itt nem nagyon kell külső okokat keresgélnünk, és ezért engedjék meg, hogy néhány gondolatot én is elmondjak. Nagyon visszafogottnak kell lennünk, hogyha az új dialógus felvételére irányuló igyekezeteket akarjuk értékelni, hiszen eddig Maduro részéről ez csak időhúzást tudott eredményezni, tehát gyakorlatilag egy ilyen a hogyha megnézzük a barbadoszi és egyéb más kísérleteket, ez gyakorlatilag még csak több elnyomáshoz vezetett az ellenzékkel szemben. Az alkotmányos jogok és a parlamenti jogok nem kerülnek figyelembevételre. Maduro börtönbüntetésekkel fenyegette meg az érintetteket, tehát olyan személyek, akik akik a rezsim ellenfelei által lépéseket helyezett kilátásba. Tehát a, erre a külügyi szolgált képviselője nem tért ki részletesebben, hanem csak az aktuális kérdések órájában kaptunk erre nézve információt. Nem tudom, hogy az al a spanyol alelnök asszony látogatását most említettük-e, hiszen itt gyakorlatilag utazási tilalmak is életbe léptek. Kinek kellene ezt az egész kérdést egyébként európai szintről felügyelnie? Tehát ö, itt ö, van, létezik már erre egy struktúra, és a bizottság és a külügyi szolgálat esetén is. Hát tegyem fel a kérdést, hogy a spanyol hatóságokat kérték információ adásra az szabályok megszegését illetően. Én legalábbis nem emlékszem arra, hogy egy ilyen mandátumot kiadtunk volna, hogy információkat kelljen bekérni a szankciók elleni szankciók megszegésére vonatkozó tevékenységgel kapcsolatban. Tehát a spanyol hatóságokat kértük információadásra, vagy szeretnénk ezt, tervezzük ezt megtenni? A horvát elnökség, aki az jelen pillanatban a soros elnökséget vezeti, hát kérdezem meg, hogy az a horvát elnökség az Európai Külügyi Szolgálathoz fordult-e ebben a kérdésben, lehetséges, hogy ez a tanácson belül lehetséges. Kérném, hogy erre kapjak válaszokat. Kála asszony már említett is, ezek, említett is ezeket a kérdéseket. Tehát kérdezném, hogy valamiféle intézkedéseket foganatosítottak-e már. Köszönöm. Hace unos pocos días la vicepresidenta del gobierno español afirmó. Köszönöm szépen hogy nyilatkozatban azt mondta az alelnök Magyarországban, hogy Venezuela, és most idézem, senkit sem érdekel Venezuela. De mi úgy gondoljuk, hogy mégiscsak prioritást kell adni Venezuelának. Bennünket ez ez azért érdekel, mert a venezuelai demokrácia a tét, ezért szállunk mi síkra és gondoljunk csak a rettenetes humanitárius válságra, amely eluralkodott az országban, ami pedig a szankciókat illeti kékségtelen, hogy a legsúlyosabb szankció, amit meg kéne szüntetni, az a venezuelai nép ellen irányul, aki már szenved eleget egy kormánytól. Gazdasági sikertelenség, strukturális korrupció és elnyomás uralkodik ebben az országban meggyőződésem, és az előttem szólók is ilyen értelemben nyilatkoztak, hogy tisztában kell lenni azzal, hogy a venezuelai alelnök asszony Madridban járt, ott a reptéren egy magas szintű kormányzati képviselő fogadta őt, és ez persze megsérti a szankciókat. Természetesen pártpolitikai szempontból ezt ki lehet használni mindig is, de ne törekedjünk erre. Egy madridi bíróság azt kérte egyébként, hogy a Barakaszir reptéren felvett anyagot adják át neki, hogy ellenőrizzék, hogy felmerülnek-e a gyanú momentumai mozzanatai. Ezeket a kérdéseket tehát újra és újra meg kell vizsgálni, és egyre sürgetőbb az egész kérdés nap mint nap, ezért nem lehet megbocsátani azt, hogy az Európai Bizottság nem rendelkezik mechanizmusokkal, a relax, relax csoportról már beszéltünk, hogy legalább az információkat ne kérték volna be. Természetesen egy közös álláspont mellett kell kitartanunk Venezuela ügyében, de ez egyben azt is jelenti, hogy Juan Guaido egyértelműen az elnök, akit mi elismerünk, és szigorú szankciókat alkalmazunk. De el kell, hogy mondjam, hogy a spanyol kormány mindkét témában nem éppen éltanuló. Köszönöm szépen. López úr, aki valószínűleg a legjobbat, legtöbbet tudja erről az országról. Después de oír un informe como el que... Köszönöm szépen. Végighallgattam ezt a jelentést, és meggyőződésem, hogy nincs szükség arra, hogy ezt még tovább magyarázzuk, hogy Venezuela iránt miért kéne, hogy nagyon is érdeklődjünk itt az Európai Unió és a Parlament részéről, de talán egy-két dolgot magyarázzunk el, hiszen amióta nemzetgyűlés elnöke Guaidó alkotmány jogilag legitimált szervnek a vezetője, akit megválasztottak, és miután ő megpróbált ellenállni, amikor Maduro a parlamentet teljesen be akarta zárni. Azt gondolom, hogy néhányan aggódnak azt illetően, hogy ezek a szankciók, ezek sajnos éppen, hogy a népet, és nem pedig a kormányt fogják érinteni. Chávez és Maduro, és erre hadd emlékeztessek, egyszer korábban már négy millió dollár felett rendelkezhettek, és most pedig jóval kevesebb összeggel. Gyakorlatilag ez nagyon érinti az országot, hiszen a gazdasága is ezt megszenvedi, és ez oda vezet, hogy főként a helyi lakosság, nyilván a benszülöttek helyzete egyre rosszabbá válik. A rezsim időve, az időre játszik, szeretné a dolgokat, az időt húzni, Éppen ezért nagyon fontos lenne a dialógus keresése, és egyértelmű jelzéseket kellene adni arra nézve, hogy dialógusba kell lépni. Tehát ez egyébként nem más nem fog segíteni. A szankciókat pedig célzottan kell elfogadni, és utána be kell tartani. Rettentően fontos, hogyha ezt a tagállamoknak be kell tartani. Ha ezt valamelyik tagállam nem tartja be, akkor ö, ezt felügyelnünk kell, és tennünk kell. Tehát jól felügyelt szankciók, ezek fognak oda vezetni, hogy Maduro előbb-utóbb elveszítse a hatalmát. Úr. Hablamos de, de Venezuela, yo pienso en, en Canarias. Köszönöm szépen, elnök úr. Én ö, a Kanári-szigetekről származom, és nagyon sok lakosa egyébként Venezuelából származik. És most jelen pillanatban egy olyan helyzetben vagyunk, hogy túlságosan sok idő, túl sok év múlt el azóta, hogy a venezuelaiak már régóta szenvednek ettől a helyzet től. És tehát emiatt Rodriguez mondja, nem szabad beengedni a Schengeni térségben, illetve Spanyolországba és a repülőtéren még Rodriguez asszonyt még egy spanyol miniszter is, a spanyol kormány egy tagja is fogadta, illetve egy delegáció is valószínűleg jelen volt, akiket egyáltalán nem korlátoztak a belépésben, és tehát ezt pedig ez egy paradox helyzet, hiszen a venezuelai repülőtérről viszont elutasítottak más delegációkat. És a helyzet megoldása egyetemen egyeztetésekben rejlik, de ügyelni kell, hogy ez nehogy csapdává alakuljon, mert hiszen feltételeket kell itt szabni, amelyeket be kell, hogy tartson Venezuela, tehát a, ezt nagyon fontos, hogy az Európai Parlamentnek tennie kell, és felelős Venezueláért tisztáznunk kell azt, hogy mi történjen Maduroval. Itt emögött titok is rejlik, és tehát felelősségünk van az ügyben, és tisztáznunk kell azt, hogy mi történt azzal a 14 bőröndel, tehát itt az Európai Unió nem maradhat csak úgy passzív, tisztáznunk kell ezeket a kérdéseket. Itt van ez a, az alelnök asszony, a képviselők, és aki egyik pozícióból a másikba vált át, és különböző nyilatkozatokat ad ki. Én azt gondolom, hogy a bizottságnak számos lehetősége van. Először is gondoskodhat arról, hogy a tagállamok a rezolúciókat betartsák, hiszen ez az Európai Uniónak az egyik alap elve, hogy a ö, különböző állásfoglalásokat be kell tartani. És ö, ez itt gyakorlatilag a parlament szavahihetőségét is jelenti. Paró Randel következik, tessék. Köszönöm szépen. Sok kollégánk említette már a humanitárius helyzetet, és ezért én most szeretnék feltenni egy nagyon pontos kérdést. A venezuelai kormány ezen a héten döntött úgy, hogy a TAP, a portugál légitársaság Karakaszba üzemeltetett járatát megszünteti, mégpedig azért, mert hogy ezen a repülőjáraton az utasok biztonságát nem garantálják, mert hogy itt robbanó szerek vannak, amelyeket az elnöknek valamilyen rokona szállít ide, aki Európa és az amerikai kontinens között utazgat. De hát ez teljesen elképzelhetetlen, hogy egy alelnök, illetve a magasrangú képviselők még nem nyilatkoztak ebben a kérdésben, és nem mondták ki azt, hogy Venezuelának ez a döntése kritizálandó, hiszen a tapnak a járatai nem szállhatnak le Karakaszban, és egyetlen egy szót nem, fűz, nem fűzött a magasrangú képviselő a, a venezuelai rezsimnek ehhez az eljárásmódjához. Én ezt nem tudom értelmezni. Mi Portugáliában az Európai Unió teljes szolidaritására számítunk, hiszen ennek hatalmasnak következményei lesznek, hiszen a legnagyobb külföldi közösség, venezuelai közösség, az Portugáliában vagy portugálok, hiszen portugáloknak az utódai, és ezek portugál lakosoknak az utódai, amelyek, akiket represszáliák érnek így, és ez gyakorlatilag már-már oda jut el, hogy Portugáliában egy összeesküvés lenne Maduro ellen, tehát ez egy teljes abszurdum, hogy nincsen világos állásfoglalás amely az összes tagállamot érintené, és főként a portugálilokat is, akik a venezuelai néppel együtt szenvednek, és egyébként ugye minden lakos megszenvedi ennek a rezsimnek a működését. És akkor most az utolsó hozzászólunk, Antonio Tajani, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a parlament az első intézmény Európában elismerte Juan Guidot, mint interim elnök Venezuelában. Mindig is védtük a demokrációt, a a demokráciát, a venezuelai ellenzéknek ítéltük a Szarov díjat, ugyanakkor nem látunk ugyanilyen bátor döntést a bizottság és a főképviselő részéről. Mi azt szeretnénk, hogy szankciókat alkalmazzanak azokkal szemben, akik elnyomják a venezuelai nép szabadságát. Az egyetlen rendszer, amivel meg lehet érteni, hogy meg kell változtatni a dolgokat, és rendezni kell a helyzetet, ez. Van még egy pont, ami nagyon aggaszt, mégpedig az euró Venezuelában. A központi bank vásárol eurót, törökök segítségével, és ki tudja, mire használják. Október 28-án kértem híreket a főképviselőtől erről, és még nem válaszolt, pedig eltelt négy hónap, október, november, december, január, február van már, és semmiféle választ nem, kapta, nem kaptam. Ez egy konkrét program, probléma, nem lehet úgy tenni, mintha nem látnánk, és a parlamenttel szemben felelőssége van a főképviselőnek, hogy a kérdéseket tesznek fel, akkor válaszolnia kell az intézményközi megállapodásoknak megfelelően. Ez egy alapvető fontosságú kérdés hiszen szeretnénk tudni, hogy mi történik Venezuelában, és hogy mi történik a Maduro barátének eladott pénzzel itt. Köszönöm. Right, thank you. Köszönöm szépen. Egy sor hozzászóló volt, és a legkülönbözőbb témákat vehetették fel a kollégák. A lehető legtöbb kérdésre kérem, hogy válaszoljon legkésőbb 5 perccel 6 előtt, tehát 15 perccel van arra, hogy válaszoljon. Tényleg az összes kérdés szívesen megválaszolom. A számos megjegyzés is volt egyébként, ami Delce Rodríguez spanyolországi látogatását illeti, hogy szankciók sérültek-e, vagy csak állítólagosan sérültek. -e többé-kevésbé ugyanazt a választ tudom adni, amit már a plenárison adtam. És emlékeztetni szeretnék arra, hogy az EU intézkedések végrehajtása a tagállamok feladata, és ezek biztosítása, ami pedig a kérdéseket illeti a relexel kapcsolatban el kell, hogy mondjam, most emlékeztetnék a Relax csoportra, ami az utazási tilalmakat illeti, ezeket egy tanácsi határozat alapján szabják ki, megint csak a tagállamokon múlik ez tehát, de vannak más szigorító intézkedések, és a nem tartalmazza nem szorítkozik egy rendeletre az utazási tilalom, vagyis, hogyha nincsen idevágó rendelet, amely monitorozni tudja ezt a dolgot, akkor nem tudjuk ezt kézbe venni. Ez az én válaszom. Gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, vannak szigorító intézkedések. Rodriguez asszony ez alá esik, de az alkalmazás szigorúan nemzeti szinten kell, hogy történjen. Ez egy sor kérdést megválaszol szerintem. És volt itt egy kérdés, Balesz képviselő úr tette ezt fel. Én említettem a szankciókat. A két fontos pont, amiről itt beszélnünk kell, az az, hogy a szankciók, amiket EU-ként szabunk ki, ezek szigorúan egyéni szankciók. 25 olyan tagolja van ennek a rezsimnek, aki, akikkel szemben komoly, robusztus emberi jogi sérelmeket vetünk fel, vetünk a szemükre, és a szankciók a venezuelai lakosságra nincsenek hatással, és ez egy véleménykülönbség az Egyesült Államokhoz képest. A szankciókat, a nyomásgyakorlást nem kizárólagos eszközként látjuk. Ez az egyik lehetséges eszköz, minden esetre szeretném megjegyezni, hogyha megnézzük a bizonyítékokat és a gazdasági tanulmányokat a helyzet Venezuelában egy gazdasági helyzetre vezethető vissza, és ez elég rossz volt már előtte is, mielőtt a szankciókat alkalmaztuk volna tehát vannak szankciók, amit cégekkel szemben, és bizonyos, és a Trumpék kivetettek gazdasági tevékenységekkel szemben, de már korábban lényegesen romlott a helyzet, és, és a lakosság helyzete is romlott, de, de ami pedig a támogatást illeti, vagy támogatását illeti, ez egy érdekes kérdés, azok a kérdések, amelyeket kaptunk. Nagyon különbözőek Hugaidó mintegy 60%-os elfogadottsággal rendelkezett, tehát komoly támogatása volt, nagy támogatása volt. Most pillanatilag az a helyzet, amivel nem tudta teljesíteni a változásra vonatkozó ígéreteit, az ígéreteinek nem tudta eleget tenni. Ugye? mit gazdasági nehézségekkel szembesül a lakosság nap, mint nap, és bizony ez csalódást okozott, és összeomlott a támogatása. Más számok vannak most már. Hallottam 20-ról, meg 40 ról is, de távolról sem vagyunk ott, ahol egy évvel ezelőtt az ő támogatása volt. És világos az is, hogy a támogatottsága csökken az ellenzéknek. Ez így van, mert egyszerűen eddig ők nem tudtak javítani a helyzeten, az ígéreteiknek nem tudta leget tenni. A külső szereplők jelenléte, ez nyilván valami, tudjuk, hogy hol vannak ők, tudjuk, hogy Oroszország és Lavrov miniszter többször járt ott. Tudjuk, hogy igencsak elkötelezettek ott, igyekeznek üzletelni Venezuelában a rossz nyelvt, az Egyesült Államok szankciói rossz nyelvtel szemben éppen tegnap hirdették meg ezeket. Ez megerősíti ezt a képet. A mi megközelítésünk összességében az, hogy számos érintett van, érdeklődő van gazdasági szempontból is Venezuelában. Úgy gondoljuk, hogy ők a probléma részét jelenthetik, hogyha nem tudjuk koherensen végvinni az ügyet. A nemzetközi közösséget kéne bátorítani ebben az ügyben, hogyha nincsen közös megközelítés, legalábbis abban, hogy lenne egy koherens üzenet olyan értelemben, hogy tárgyalni kell, akkor nehéz lesz. És talán az utolsó pont, nagyon röviden, természetesen tisztában vagyunk. Azt hiszem a képviselő elment, aki feltette azt a kérdést. Persze a 90 napról beszélünk, ami még hátra van. Ez egy politikai instrumentalizáció volt. Ezt a döntést nem kellő gondossággal hozták meg, mielőtt a belső vizsgálatokat elvégezték volna a tapnál ez, ez semmi esetre sem elfogadható a felfüggesztés. És az a kérés a levéllel kapcsolatban, ez egy bonyolult levél, amire válaszolni, mert azért elég sok plegyka terjed Venezuelában, például az aranyügyekről, vagy a vér, véres aranyról, hogy Guaidó is említette, amikor Európában járt a valóság az, hogy eh, a bizonyítékot nagyon nehéz beszerezni. És a számok, az exportszámok eh, Venezuelában nem támasztanak alá ilyesmit. Egyszerűen nincsenek adataink erre, és adathiányos környezetben rendkívül nehéz bármiféle következtetést levonni hogy ezeket a plegykákat tényleg ellenőrizzük. De dolgozunk a válaszon. Oké. Okay. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, Mátó úrnak van egy további kérdése. Mi van ezzel a csomaggal? A, ezzel az podgyásszal, a miniszter podgyásszal. Mi volt a podgyászban? Nincsen bizonyíték. Nincs semmi a kezemben. Nem tudjuk. Jó. Marad még 9 percünk. Mátó úr és Milán Monura kapnak szót. No le hablo de las maletas, simplemente asumiendo, como usted ha reiterado, que la vigilancia y el control de que la... Tehát itt akkor a bőröndökről beszélünk, de hát itt igazából az ellenőrzés hiányáról, a megszorításokról beszéltünk illetve arról, hogy ezeket a megszorításokat ellenőrizni kell, és ez pedig a tagállamok feladata, de itt bizonyos tagállamok a felülvizsgálati kötelezettségeik ellen vétettek, és ezzel ellen nem tehet semmit az Európai Unió. Thank you, Mr. Mátor. Köszönöm, Mátor. Milan Mon. Entiendo bien, eh, el grupo... Igen, tehát hogyha jól értettem önt, akkor akkor a Relix csoportnak nincsen ebben illetékessége. A Broll úr az elmúlt heti plenáris ülésen nem a Relixről beszél, de szó szerint azt mondta, hogy az Európai Külügyi Szolgálat az Európai Unió részéről illetékes, és az európai tagállamokkal szoros tárgyalásokban áll, azt illetően, hogy homogén módon minden tagállamban ezeket a megszorításokat végrehajtsák. Tehát Borrell úr abból indul ki, hogy az EAD valamilyen módon mégiscsak illetékes ebben az ügyben, legalábbis, hogyha az ellenőrzés felügyeletét vesszük figyelül. Tehát a Relix csoport az nem illetékes, ha így vesszük, eh, hanem inkább a külügyi szolgálat. Tehát én legalábbis úgy értettem, és igen, én azt gondolom, hogy a kögyi szolgálat valamiféle jó, ö, szerepet játszik a szankcióknak a monitorozásában, tehát ezt, amikor ezt a mondatot mondta, akkor nem utalt ugyan vissza semmiféle rendeletre vagy tanácsi határozatra. De ami engem egyébként azért meglep, hogy egy ennyire durva megsértés illetén, hogy semmiféle lépés nem lehet tenni, vagy a bizottság részéről nem történt valami, és ez nem tartozik az önök illetékességében? Uh, Aurora Angel újra. Köszönöm szépen, elnézést kérek. Az AFKO-hoz kell, kellett mennem rövid időre, hogy elnézést kérek, hogy elmentem, aztán visszajöttem, rögtön visszajöttem, amint lehetett. Jól értem, hogy, hogy, ahogy aláhúzta és hangsúlyozta, hogy ez a viselkedés elfogadhatatlan. Amit szeretnék tudni, hogy nem kellene ezt közzétenni. Nem kellene valamilyen közleményt kiadni az Európai Bizottság részéről ebben az esetben, például a főképviselő tenni, ezt meg ő az a személy, aki ezért felel ebben az ügyben miközben elítéli ugyebár azt a viselkedést, ahogyan a venezuelai Maduro, Maduro rezsimet ebben az ügyben, tehát eh, úgy gondolom, hogy eh, ez jó lenne, ebben támogatnám, de hát itt eh, Maduro rezsimjéről van, van szó, természetesen egy hivatalos Európai Uniós pozíciót ki kéne alakítani. But it's not the case once again. Jó, nincs már további hozzászólás, tényleg a legeslegutolsó forduló. Elnök úr, mm, Mato és Milan Mon képviselők, a fő képviselőnek nincs olyan hatásköre, hogy vizsgálatot indítsen az EU szankciók esetleges megsértése ügyében Amiért ő felel az, az, hogy az EU közös biztonsági politikának konzisztenciájáról gondoskodjon. Ilyen minőségében adott esetben aggájának adhat hangot a tagállammal szemben, vagy a tanácssal szemben. Ez az, amit megtehet. És ez van összhangban azzal, ami eddig is elhangzott. Ami pedig a TAP ügyét illeti, itt a főképviselő feladata, hogy döntsön, hogy lesz-e bármiféle ö, közlemény, és akkor erről megkapják majd a hírt. Akkor bedekezthetjük ezt a napirendi pontot, és ez egyben azt is jelenti, hogy a mai ülés végére értünk az AFED-ben. Holnap reggel folytatjuk kilenckor. kor Vasikovski, Vitold Vasikovski lesz az, aki vezeti az ülést. Kérem a kollégákat, akik Törökországba utaznak jövő héten, hogy maradjanak még egy kicsit, mert azonnal megkezdjük a delegáció előkészítését.